Kristalina Georgieva nevében a nemzetközi együttműködésért, humanitárius segélyért és válsághelyzetben adott reagálásért felelős biztos nevében szólok most. Teljesen nyilvánvaló az ok, hiszen Georgieva biztos asszony tegnap érkezett meg Csillébe, március 10-én tehát, hogy meglátogassa a nemrégiben chilét sújtott földrengés következményeit, és ott gondoskodjon a védelemről. Miután megérkezett Santiago-ba, Csercsiava biztos asszony rögtön elutazott a földrengés és a cunami által leginkább sújtott területre, Constitución, Talca és Concepciónba. A helyszíni látogatása során találkozott az ott működő partnerekkel, meglátogatta a monitoring központot, és kétoldalú kapcsolatokat vett fel a régió hatóságaival. Georgieva biztos asszony képviseli Barozó elnök urat is, a Sebastian Ira találkozón Valparaízóban a mai nap során. Ez a nagyon súlyos földrengés és cunami, ami február 27-én reggel hajnali órákban sújtotta Csillét, igen szörnyű hatásokat váltott ki. 527-en estek áldozatul a jelenlegi adatok szerint, és várhatóan ez a szám még növekedni fog, és több mint két millió embert érintett valamilyen módon a katasztrófa. Félmillió otthon sérült meg súlyosan. A bizottság fő képviselője, Keti Ashton Fernández asszonynak ugyanez nap kifejtette együttérzését a katasztrófa által sújtott családok által elszenvedett veszteségek miatt. Amint a földrengés híre nyilvánosságra került, rögtön mobilizáltuk a segélyrendszereket, és egy előzetes figyelmeztetési rendszer üzenetet is küldtünk az összes tagállamnak. Az MIC monitoring rendszer is működésbe lépett, hogy minél előbb jelentést kaphassunk a földrengés következményeiről, és hogy mozgosítani tudjuk minél előbb a szükséges erőforrásokat. Csorcsiava biztos asszony a katasztrófa szobát vagy központot már rögtön aznap meglátogatta. A legtöbb tagállamot értesítette az MIC által mobilizált forrásokról, ideértve az emberi erőforrásokat, berendezéseket, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vett részt elsőként, amit aztán Finnország, Hollandia követett. Helyi generátorokat, illetve konyhákat biztosított Bulgária, Szlovákia és Ausztria. A csilei hatóságok jelezték, hogy ezeket a felajánlásokat elfogadják, amelyeket az EU tagállamok kínáltak fel. A humanitárius regálási rendszert is rögtön működésbe indítottuk Brüsszelben, a Managvai regionális iroda révén, amely Dél-Amerikára terjed ki. Ezen kívül mozgosítottuk azokat a kapacitásokat, amelyek azonnali segélyt biztosítanak a földrengés sújtotta területeken. Előzetesen már vasárnap, illetve hétfőn reggel elfogadtunk egy 3 millió segélyre vonatkozó döntést. Négy partner ügynökség, a Telekom San Frontier, a francia távközlési szolgáltatásokat nyújtó szervezetet, a különböző egészségügyi hatóságokat, illetve a spanyol vörös keresztet is bevontuk. A német vörös kereszt sátorokkal, ivóvízzel, illetve alapvető háztartási cikkekkel látta el a területet. Két segélyszakértő már hétfőn megérkezett, tehát március 1-én Csillébe, hogy fe, felmérjék a helyzetet, illetve felvegyék a kapcsolatot a potenciális partnerekkel és a hatóságokkal. További két szakértő érkezett meg másnap, és csatlakozott az előbb érkezettekhez. Az EU mechanizmusa keretében hat szakértőből álló csoport szintén Csillében van már, Concepción Kongóban fejtik ki tevékenységüket, illetve Santiago-ban felvették a hatóságokkal a kapcsolatot. Az ECO humanitárius szakértők és a polgárvédelmi csapat közösen folytat vizsgálatokat az okával, illetve több európai ügynökséggel közösen a leginkább sújtott területeken. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. Köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig Megadom a frakcióknak a szót. Stifler asszony az szó először. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ahogy ez már elhangzott, a csilei földrengés, amely erősebb volt, mint a haiti földrengés, és utána cunami is követte, mégis kevesebb ember esett áldozatául a korai figyelmeztető rendszernek és a megfelelő felkészülésnek köszönhetően, illetve annak köszönhetően, hogy megfelelő támogatást kapott a populáció, például a gyors beavatkozást. A kríziskezelő központot azonnal létrehozták az Európai Unióban, humanitárius segélyt szavaztak meg, 3 millió eurónyi értékben. Az ECO szakértői azonnal a helyszínre utaztak. Különösen köszönetet szeretnék mondani a nagy közösség reakciója miatt. Kristalina Jorjeva asszonynak, aki tegnap ellátogatott Csillébe. Általában véve a természeti katasztrófák váratlanul csapnak le és a sérülékeny területeket érintik. Ők azonban a megfelelő felkészüléssel, építkezési stratégiával megakadályozhatják és csökkenthetik ezeket a tragédiákat. Ezért aztán a fejlesztési együttműködést, a felkészülést fokoznunk kell, hogy megpróbáljuk megakadályozni ezeket a katasztrófákat. Köszönöm szépen! Most pedig a szocialisták részéről három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a csilei parlamenti közös küldöttség nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített a február 27-i katasztrófát követően. 27-e után még több mint 200 utórezgést regisztráltak, és nagyon sok embert érintett a katasztrófa. A mapucsáiakat érintette leginkább ez a katasztrófa. Ezért aztán köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik segítettek az áldozatoknak. Nyilván a csilleiek megfelelően birkóztak meg a problémával. A csillei kormánynak szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen gyorsan reagált a földrengés után helyreállította az infrastruktúrát kormány nagyon felelősségteljesen viselkedett, akkor is, amikor a szükségletek felméréséről esett szó. Ami a nemzetközi közösséget illeti, most megmutattuk, hogy stratégiailag jól együttműködik Csile a partnereivel és a ö, szomszédaival. A rekonstrukciós erőfeszítésekben az Európai Unió támogatására számíthatnak. Csille barátunk, de az OECD tagja és fejlett ország nagyon magasak lesznek a fejlesztési költségek, több mint 20 millió dollár, ez több, mint a csilei GDP egyötöde, de készen állunk arra, hogy minden segítséget megadjunk az újjáépítéshez. Szükségük lesz mindenféle segítségre, és az Európai Fejlesztési Bank segítségére is. A spanyol elnökség keretében egy koordinációs módszert hoztunk létre a humanitárius segély kiosztására. Az Európai Unió, tehát megismétlem, egy új koordinációs módszert hozott létre humanitárius segély kiosztására az ENSZ közreműködésével és a földrengés áldozatainak segítésére. Ezen kívül az EU-s biztos is a helyszínen lesz a következő néhány napban. Csak úgy, mint Haiti esetében mindent meg kell tennünk, hogy segítsük a csilleieket. Na, Madame Bilbao Barandik. Köszönjük. Most Bilbao Barandika asszony két percre kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Természeti katasztrófa sújtotta országokkal vállalt szolidaritás többről kell, hogy szóljon, mint szép szavakról szép szavakból hallottunk már eleget. Chile sok, Chileben sok európai menekült talált új haz, hazára, például a 19. században baszkok gazdasági okokból, 20. században politikai okokból menekültek Csillébe. Itt az ideje, hogy a szavak mellé tettek is társuljanak. Ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió ilyen gyorsan és hatékonyan lépett fel, egyből 3 millió eurót küldött a legsürgősebb intézkedésekre, és gratulálni tudok csak a főképviselő asszonynak, Eston asszonynak, és a biztos úrnak, akik gyors fellépésükért megérdemlik a dicséretet. És egyből megpróbáltak arra a reagálni, ami helyben helyi igényeket felmérni jó volt azt is látni, hogy viszonylag jól működtek a polgári védelmi és az előrejelző mechanizmusok, az együttműködés is példásnak mondható. Európa ezáltal meg tudta szilárdítani a nemzetközi fronton a kommunitárius segítségnyújtásban betöltött vezető szerepét, vezető szerepet játszottunk a segélyek folyósításában, koordinálásában is, Basadel elnök úr igazi államférfiként viselkedett, és Pinyájra úrnak is csak gratulálni tudok, hiszen pártpolitikai érdekeket félretéve próbáltak az országban a válsággal megbirkózni. Szolidaritásomról is biztosítani szeretném a csíleieket, és együttérzésemet szeretném kifejezni Eh, azon 528 eh, ember családjával, akik eh, sajnos szeretteiket vesztették. A közelmúltban jártunk Chile ezen részén választási megfigyelőként, és láttuk, hogy milyen munkákat végeztek, terveztek. A gazdaság és társadalmi fejlesztés mint példája ez az ország Dél-Amerikában. Reméljük, és hogy töretlen maradhat ez a fejlődés. Köszönjük most az zöldek nevében Romávai Rueda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Rögtön az elején szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. De valóban eh, arra van most szükség, hogy Európa szolidaritást vállaljon Csillével, a csileiekkel és a csilei intézményekkel, eh, eh, amelyeket elnök úr is kiválóan képvisel. Ahogy Gyakran láthatjuk ilyen helyzetekben, a természeti katasztrófák nem válogatnak. <clears throat> Gazdag és szegény országot egyaránt elérnek, és ugyanolyan rombolást végeznek, pusztítást végeznek. Nekünk azonban segítenünk kell az újjáépítésben. Nem csak az újjáépítés fontos a katasztrófa után, hanem szerkezeti, struktúrális kérdések is felmerülnek, és itt lenne is egy konkrét kérdésem, biztos úr. Az ország stratégiai jelentés csidére vonatkozóan 2007 és 2013 között 41 millió eurót különítettek el. Mennyit Csile számára, ebből mennyit fognak infrastruktúrális fejlesztésekre, főként a közlekedésre, közút fejlesztésre gondolok, mennyi pénzt fognak felhasználni ebből arra, hogy a nem összeomlott házakat megerősítsék, hogy a jövőben, ha egy hasonló földrengés esetében felkészültebb legyen Csile. Mennyit fognak ezekből a pénzekből ilyen célokra felhasználni? Parancsoljon, Poreba képviselő. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! A földrengés óriási áldozatokat szedett, és nagyon sokan elvesztették otthonukat. Tehát ki kell fejeznünk szolidaritásunkat Chile irányában, és emlékeznünk kell arra, hogy óriási problémát okoz az ivóvíz, illetve a legalapvetőbb dolgok hiánya. Ezt a katasztrófát egyébként mindenféle fosztogatási és egyéb kísérletek is kísérték. Tehát meg kell adnunk minden támogatást a csileieknek. Biztosítanunk kell, hogy a fosztogatókat kellő büntetésben részesítsék. Tehát segítenünk kell a csilei eknek viszont ez az ország olyan messze esik, hogy gyakorlatilag alig jutott el oda bármiféle segítség. Az Európai Unió részéről tovább kell fejlesztenünk az ilyen segélymechanizmusokat minden olyan ország esetében, amelyet természeti katasztrófa sújt. Csodálatos dolog, ha a szolidaritásunkról tudjuk őket tanúsítani, de a szavak nem elegendőek, a jövőben is kell támogatást nyújtanunk. A következő hozzászóló Provéra úr. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy minél jobban, minél előbb javulni fog az állapota, és szeretném én is együttérzésemről tanúsítani a csilleiket a természeti katasztrófát követően. Itt egy igen súlyos földrengésről volt szó, ami az infrastruktúrát, rengeteg helyen a földi tette egyenlővé és otthonokat, tehát most koordinálnunk kell az illetékes hatóságokkal, illetve egyéb intervenciós szervezetekkel, hogy ne fölöslegesen pazaroljuk, hanem koncentráltan hasznosítsuk az erőforrásokat. A helyi hatások, hatóságokkal együtt kell működnünk, hogy a reagálásunk hatékony lehessen. A sajtóban is elhangzott, hogy az ENSZ szomaliai segélyeinek eh, nagy részét a helyiek eh, egyszerűen elrabolták, eh, illetve néha, némiképp az ENSZ munkatársai is felelősek ebben. Tehát mindenféleképpen megfelelő átláthatóságra van szükség az ilyen források összegyűjtésében, illetve felhasználásában és elosztásában. A nagyvonalúságot nem rendítheti meg semmi el kell kerülnünk minden visszaélést, lopást, különösen ilyen távoli országokban, ahol az infrastruktúrát a katasztrófa alapvetően megsemmisítette. Elnök Dox asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állampolgárok azt hiszem, hogy biztatónak hallják, hogy pozitívan léptünk fel és segítünk Csillének. Mindenkit megrendített ez a szomorú esemény. Ugyanakkor viszont egy általánosabb dologról szeretnék most szólni, ami a humanitárius segélyek ügyét illeti. Az Európai Bizottság büszkén állítja, hogy a világon a legnagyobb donora a humanitárius segélyeknek és ezzel segít az életek megőrzésében, segít az otthonukat elvesztettekben, elvesztetteknek. Ezek valóban tiszteletre méltó erőfeszítések. A brit, német, francia pénzről van szó elsősorban, illetve nem csak erről, hanem 27 tagállam segélyéről. És minden nemzetet el kell ismerni a segélyben nyújtott részvételéért. Mindenki tisztelet érdemel, aki áldozatot hoz. Itt nem csak egy politikai elitről a Berlamontban ülő aparátcsikokról van szó, hanem a helyi közösségekről. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a támogatásra szükség van ahhoz, hogy újra lehessen építeni a hiteles demokratikus struktúrákat, az erős és rendíthetetlen civil társadalmat. És ami ennél is fontosabb a tisztesség és a becsület kérdése. Hiszen biztosítani kell, hogy az átlag emberek számára megfelelő életet tudjunk biztosítani ilyen éhénységes időben. Papa Nikola úr. Köszönöm szépen, Állak úr. A katasztrófa az ilyen erős földrengés Csillében és ez a haiti katasztrófa után nem sokkal történt, nagyon sok ember életét érintette, különösen a koncepción körüli területen. Tartozunk azzal az áldozatoknak és a családainak, hogy szolidárisak legyünk. Tartozunk azzal, hogy támogassuk Csillét, amelyel nagyon szoros barátságot építettünk ki, először is fejlesztési segélyt kell adnunk neki, hiszen van egy közös parlamenti bizottságunk is. Aláírtunk egy társulási szerződést 2005-ben, amelynek célja a gazdasági segítségnyújtása és segítségnyújtás. Az Európai Bizottság egy tervet is kidolgozott, 2007-től 2013-ig, ez egy hat éves terv. Ennek keretében latin-amerikai országoknak regionális tematikus programokra támogatást nyújthat az EU, olyan országoknak, mint például most Csillének. Ha támogatjuk ezeket az országokat, és sok minden fajta támogatásról esett szó, ez nagyon pozitív, de ahhoz, hogy gyorsan megbírkozzunk, az ilyen feladatokkal, például ezzel a földrengéssel, és hogy hosszú távon is segítsük Csillét, ahhoz szükség van arra, hogy elkötelezzük az erőforrásokat, és egy stratégiai keretet dolgozunk ki az Európai Unió részéről Csile számára. Köszönöm szépen. Stop. Elnök, köszönöm. Guerrero úr, a következő hozzászólna. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szolidaritásunkra szeretném biztosítani a csilleieket, a haitiakat, a török állampolgárokat, állampolgárokat és a perui állampolgárokat. A szolidaritás az Európai Uniónak az egyik legfőbb jellemzője, ezt az aspektust erősítenünk kell a jövőben. Szerencsére Chile egy olyan ország, amelynek megvannak a képességei arra, hogy megbírkozzon egy ilyen földrengéssel, de máshol, a világ más tájain ez nem így van. Így aztán az európai humanitárius segélystratégiára szeretnék utalni. Hatékonyabbak is lehetnénk, gyorsabbak is lehetnénk, de ehhez megfelelő döntésekre van szükség. Mi a megfelelő irány? Véleményem szerint a tagállamok tevékenységeit jobban össze kellene hangolnunk a, köv- a különböző humanitárius ügynökségek munkáját. Ezen kívül az Unió és más nemzetközi humanitárius segélyszervezetek munkáját is jobban össze kellene hangolnunk, nevezetesen az ENSZ-ét. Ezen kívül a katonai és a civil szereplők munkáját is össze kell hangolnunk, biztosítanunk kell a polgári lakosság biztonságát, a katonai szereplők pártatlanságát és függetlenségét, és a nemzetközi jogérvényesülését. Hogyha azt szeretnénk, hogy ez a fajta segítségnyújtási keret nagyon fontos eszköz legyen, ehhez több erőforrásra lesz szükségünk. Ha a bármilyen jelentést megnézzük, akkor látjuk, hogy EU-s akaratra van szükség ahhoz, hogy tovább haladhassunk. Jobb koordinációra van szükségünk a humanitárius segítség és az újraépítés között. Köszönöm. Our next speaker... Köszönjük Higgins úr a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Guerrero Szalom úr által elmondottakkal meglepődtem először, amikor hallottam, hogy az Európai Unió Eston azt mondta, hogy 3 millió eurót fogadni. 3 millió euró? Hát ez apró pénz, hogyha a helyreállítási költségeket nézzük. Négy héttel ezelőtt, ha ígyről beszéltünk ezen házfalai között, ma az európai szintű a viharról és a csilei földrengésről is beszélünk. Két hete történt ez, a legutóbbi katasztrófa. Aztán volt egy utórezgés is, 6,6 eh, erősségű, ez is pusztító erő volt. Fél millió ház házat eh, kell újra építeni, pontosan itt tudunk segíteni, gyakorlatilag. 540 halott van eddig, és ez a szem csak egyre nő. Ez egy igazi természeti katasztrófa. Összesen 22 milliárd eurós összköltségről beszélünk, jó lenne, hogy az Európai Unió is jelentősen hozzájárulna ehhez. A Lisszaboni szerződés eh, ben szerepel, hogy a természeti katasztrofák esetében azonnal reagálunk a humanitárius segélyekkel. Eh, Haiti esetében és Chile esetében sem tettük ezt meg megfelelően, össze kell kapnunk magunkat gyakorlati segélyt kell biztosítani. Ivóvizet, pénzt, az elektromos áram visszaállítását és a gazdaság újra beindítását. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Köszönjük, Higgins úr. A spontán felszólalások. Diaz Demére úr szeretne mindenképpen egy-két szót szólni ezzel kapcsolatban. Igen, elnök úr, valóban így van. Nekem is lenne pár keresetlen eh, szavam ezzel kapcsolatban. Pizarro szenátort választották a szenátus elnökövé, és remélhetőleg az elnök úr a, meg tud majd birkózni az új építéssel, és Vásárlói úrnak is csak gratulálni tudunk, hogy a válságot így vezényelte le. Szolidaritásomról mm, mm, szeretném biztosítani az érintetteket, Concepción, Valparaiso környéken volt leginkább pusztító erejű ez a katasztrófa. Elnök úr, a csíleiek felül tudnak kerekedni ezen a drámai helyzeten, korábban is megtették ezt már többször. Még egyszer együttérzésemet szeretném nyilvánítani velük szemben. Köszönjük. Mülcer úr. Köszönöm, elnök úr a földrengés, ami 8,8 tized erősségű volt, igen szörnyű hatással járt. Itt együttérzésemről tanúsítani mindazon családokat, akiknek a családtagjai a romok alatt lelték halálukat. Megfelelő segélyt kell biztosítani a két milliós segély logisztikai okok miatt nem jutott el időben. Itt a az embereket nem csak az utórengéstől való félelemmel szemben kellett biztosítani, hanem ideiglenesen biztosítani kellett az életükről is. Megfelelő támogatásról kell biztosítani őket, de le kell vonunk azt a tanulságot is, hogy ilyen szükséghelyzetben, helyzeten a civil társadalom gyorsan túllép. Éppen ezért szükség van bizonyos vésztervekre és koordinációra az EU-n belül is, hogy hatékonyan meg lehessen szervezni ilyen esetekben a segélyt. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Potocsnik biztos urat megkérem, hogy válaszoljon. tisztelt képviselők, köszönöm a vitát. Mindannyian megrendített minket ennek a természet és humanitárius katasztrófának a mértéke. Az ECOSZ vészreakciós rendszerrel, illetve véd, védelmi rendszerrel a katasztrófát követően viszonylag gyorsan meg tudtuk szervezni a segítséget. Mint ahogy említettem már, több tagállam is igen komoly felajánlással élt. A humanitárius és egyéb intézkedések mellett érdemes megemlíteni, hogy kedden Luxemburgban az Európai Beruházási Bank amit egyébként az egyik képviselő is említett, Csillével egy keret megállapodást írt alá, ami lehetővé teszi a bank tevékenységét Csillében. Ez is jelzi, hogy milyen kiváló a kapcsolat az EU és Csille között, és továbbra is mennyire elkötelezettek vagyunk, hogy elmélyítsük és szorosabbra fűzzük a partnerségi kapcsolatunkat. Az EU a középtávon is együtt kíván működni Csillével az újjáépítési erőfeszítésekben, amelyek már megkezdődtek. Ami pedig a konkrét kérdést illeti a Csillével kapcsolatos országstratégiát illetően, és az 5 milliós összeget illetően, 25 millió euró elköltésére került sor. Az első szakaszban 15,6 millió követi ezt majd a második fordulóban, a szolidaritási alapon belül pedig 15%-ot kívánunk, 50%-ot kívánunk felhasználni. A csilei hatóságok felkérésére és ezt természetesen az újjáépítésre fogjuk fordítani mindkét sor szerint konkrét kéréssel is éltek a csileiek az újjáépítés kapcsán. Pireira elnök úr ma foglalja el a hivatalát, és nyilvánvalóan elsődleges feladata az lesz, hogy felmérje és számszerűsítse a kárt, illetve megtervezze, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség. A bizottság készen áll arra, hogy megvizsgálja az esetleges kéréseket. Az Európai Beruházási Bank most már a megállapodás alapján felléphet ki, Csillében, és bevethetjük a rendelkezésünkre álló forrásokat. Szeretnék emlékeztetni arra is, amit néhányan önök közül is említettek, nevezetesen, hogy Chile kiváló példa, a, példája a fejlettségnek, hiszen nettó hitelező. És mint ahogy múlt héten is elhangzott az elnök részéről, a korábbi tragédiákkal szemben, amit Csillét sújtotta, ezúttal a csilei állam is saját forrásaiból tudja fedezni a helyreállítási munkálatokat. Összességében az Európai Unió, ideértve a polgárokat, régiókat és a tagállamokat, válvetve igyekszik mindent megtenni a katasztrófa elhárításában, és ennek így is kell lennie egy civil és humánus világban. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr. Kedves kollégák, lezárom a vitát. Felfüggesztem az ülést 12 óráig a szavazásig.